Dear colleagues, good afternoon. Um, Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Kezdjük meg az ülést. Két rövid, de intenzív előadásra kerül ma sor. Mielőtt elkezdjük, hadd mondjam el, hogy ma 19 nyelv lesz, 19 nyelven lesz tolmácsolás, mint mindig, most is papír nélküli ülésre kerül sor, és ez interneten közvetítjük. A legutóbbi ülési jegyzőkönyvé az interneten megtalálható, illetve önöknek kiküldtük, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, a szülinaposunknak pedig gratulálunk. Lehet, hogy egy még itt plusz percet tudok majd adni a születésnapja alkalmából. Szukcsa urat sok szeretettel köszöntöm, és Mártin urat. Ahogy mondtam, két rövid meghallgatásra kerül ma sor. Egy kérdéskör lesz, Azonnal megadom a szót eh, Szucsa úrnak, hogy megtartsa a bevezetőjét, és akkor eh, meghallgatjuk a kérdéseket. Tessék, a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni a meghívást. Elnézést kell kérnem, hogy az első meghallgatásomat el kellett halasztani a brüsszeli terrortámadás miatt, és aztán Delila Kudairi asszony helyettesített a következő ülésen. De azért remélem, hogy ma be tudunk pótolni egymást. Illetve örültünk nagyon annak, hogy júliusban egy küldöttségük járt nálunk Iszprában. Annak fényében, amit, amiről áprilisban beszélt, áprilisban beszéltünk, illetve amit megbeszéltünk az önök júliusi látogatásán. Három dologra szeretnék koncentrálni a bevezetőmben. A három közül is leginkább a harmadikat emelném ki. Egyrészt meg kell vonni a mérleget, másrészt pedig kitekintést kell adnunk a jövő felé. A JRC-ről, a Közös Kutatási Központról szeretnék beszélni, mi ennek a mi a pozíciója a bizottsága belül a tagállamok körében. Mi vagyunk az Európai Bizottság tudományos missziója, és az a feladatunk, hogy előkészítsük a, ezzel kapcsolatos, tehát a tudományos, a tudományos jogalkotási munkát, tanácsadás, Utána pedig a másik, munkák másik része, hogy a jogszabályok, a már meglévő jogszabályok végrehajtását segítsük. segítsük. Itt van egyfajta öm, szabályozó szerepünk, a DG Agris kollégákat például segítjük a kappal kapcsolatban, az auditokat is segítjük, illetve hogy a különböző követelmeknek megfeleljenek. Mandátumunk tehát erre is vonatkozik. Vagy a GMO-kkal kapcsolatban is segítséget nyújtunk. Tudom, hogy az Európai Parlamentben is kapcsolódnak ehhez viták. Az Európai Unió piacára semmiben, semmit sem lehet forgalomba helyezni, hogyha a metodológiát, a módszertant a bizottság nem hagyja jóvá. Tehát itt kapcsolatban állunk az iparral is. Ezeken a területeken van a bizottságnak a más területeket viszont nincs. Ez alapvetően tehát egy előkészítős tanácsadó szerep. a 60. születésnapunkat fogjuk jövőre ünnepelni. A 80-as években kezdtük el kicsit mással foglalkozni, de ettől még munkák integritása megmaradt. Mindig is függetlenek voltunk az ipari értékektől, a tagállami érdekektől, a civil társadalom érdekeitől. És a bizottságon belül is nagyon semleges volt a szerepünk a különböző szolgálat közi konzultációkon. Ugyanez vonatkozik a kibocsátásra is. A bizottságnak annak idején volt egy vizionárius döntése. 2000-ben azt mondta a bizottság, hogy ezzel foglalkoznia kell a mi központuknak, a JRC-nek, és 2000-ben az első laboratóriumot létre is hozták. Azóta nő a tudásunk ebben a témában, azóta gyűjtjük az ismereteket, most már elértük a technológiai és tudományos kiválóság szintjét, amelyet az egész világ elismer. Issue of emissions, so that we, we... Rá is térnék a kibocsátás témájára. Megkértek minket arra, hogy bizonyos dolgokat vizsgáljuk meg, például a kibocsátott részecskék esetét, stb. stb. De ez a meghallgatás alapvetően a nitrogén oxidokról szól. A munkánkat a laboratórium felállítása után kezdtük el, ez alapvetően nehéz gépjárművekkel foglalkozik, és utána pedig elkezdtük a könnyű haszongépjárműveket is mérni. Láthattuk, hogy 2007 óta van egyfajta probléma, nem felelnek meg a mi adataink az egyéb adatoknak. Mi folyamatosan egyébként nyilvánosságra hoztuk ezeket a, ezeket a méréseket 2007 óta. Mindenki egész Európában, egész világon ismerhette ezt, tudatába lehetett ezeknek az adatoknak. Utána két komoly jelentés készült ebből, és a valós körülmények között történt vezetés, illetve a laboratóriumi tesztelés közötti eltérések így láttak napvilágot. Kezdetben világos volt az, hogy van egy rendszer szintű probléma a labortesztekkel, de kontextusba kell mindezt helyezni. Körülbelül 20-25 ember múlik az összes tesztelés eredmény a JRC-nél, Giorgio az egyikük. Ez egy nagyon kicsi tím, kicsi csapat, megpróbáltunk rájönni azra, arra, hogy mi, mi a rendszer szintű probléma, és ennek mi lehet a megoldása. Azt gondoltuk, hogy a módszertanunk nem volt elég modern, nem működött elég jól, ezért gondoltuk azt, hogy a um, valós körülmények közötti vezetésre kell koncentrálni. Egyébként 2010-12 környékén nem volt egyértelmű azt, hogy emellett kell kardoskodni, tehát a Real Driving Emissions, az RDE mellett, Ezután végül a konszenzus azt mondta ki, hogy az RDN-nek kell bekerülni a szabályozási keretbe, tehát a valós körülmények közötti vezetést. Még arról szeretnék beszélni, hogy mi történt az Egyesült Államokban, amikor ott kitört a botrány, amikor is beismerték, beismerte a Volkswagen, hogy gond van a kibocsátásokkal, eltérések vannak a különböző mérési eredmények között. Tehát elmondhatjuk, hogy ez egy második, ez a második eltérés, vagy a második rendszer szintű hiba. A bizottság azonnal megpróbált erre megoldást találni. A bizottság javaslata 2016. januári. Az átláthatóság, a függetlenség, a független ellenőrzés, a típusjóváhagyásban, illetve a piaci felügyeletben hiányzó elem. Az Európai Bizottságnak itt nincs mandátuma, és januárban, vagy tavaly november-decemberben is, amikor a bizottsággal együtt dolgoztunk, hogy megpróbáljunk valamilyen eh, segítséget nyújtani, nyújtani a DG Enterprise-nak, hogy eh, új jogalkotást javasoljon. Ekkor is megpróbáltuk ellátni tehát ezt a kisegítő szerepünket független ellenőrzés, eh, illetve az átláthatóságért kardoskodtunk, ez már most szerepel, tehát ennek nyoma van a bizottság jogalkotási javaslatában, és reméljük, hogy jövő ilyenkorra már tesztelhetjük a gépjárműveket. Megvan a kapacitásunk, akár holnap is elkezdhetjük a tesztelést. Az első fázisban 30-40 autót tesztelnénk, két évben belül pedig évente 130 autót, gépjárművet is tesztelhetünk. Ennek hatása az európai költségvetésre nem lesz túlságosan súlyos, körülbelül 9 millió euróba fog mindez kerülni. Tehát nagyon közel kerülünk ahhoz, amit az USA-ban az EPA tesz eh, számok tekintetében, és remélem, hogy a bizottságot felhatalmazzák arra, hogy így járjon el, hogyha ismételten eltérésre derül fény. A közös kutatási központnak egyébként van tapasztalat az ilyen típusú munkában. A GMO-kra is uralhatók, egy másra is. Tehát a kibocsátások tekintetében sem először kezdtünk, ezzel, kezdünk el ezzel foglalkozni, már korábban is volt ilyesmivel dolgunk. Amint készen áll a jogszabály, azonnal elkezdhetjük a munkát, és hogy elérjük a teljes sebességet, ahhoz még két év sem kell. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Természetesen örömmel válaszolok a kérdésekre, de Giovanni De Santi kollégám is itt van, ő is szívesen válaszol, de hogyha vannak szakmai kérdéseink, itt van Giorgio mellettem, Giorgio Martini, aki a fenntartható közlekedési egység igazgatóhelyettese. Uh, Akkor most rátérünk a meghallgatásra. Először az előadókat kérem. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, tisztelt kollégák, eh, hallgatók. Az ISPRA-ban már jártunk, kérdéseket tettünk föl, és a GRSC e-mail levelezését a bizottsággal szeretnénk megismerni, a grove val Mondtuk ott, és azóta megkaptuk őket. 2016. október 17-i e-mail itt van előttem, illetve a 2012-es április 30-ai is, és a nitrogén kioszt, oxidok kibocsátások hőmérséklet függő ségére irányul ez az e-mail, ugye 20 fok alatt, 20 fok és 30 fok között. Ugye 20 és 30 fok között a legalacsonyabb az NO kibocsátás, és az úgynevezett cycle beating és a memory effect kifejezések már ekkor előfordulnak, és a bizottság pedig a cycle beatinget, ami akkor még nem volt jól definiálva, már használja. Az önök hatóságánál volt arra vonatkozó gyanú esetleg, hogy a, már léteznek ilyen illegálisan lekapcsoló, automatikusan lekapcsoló rendszerek? Hiszen nem volt ismeretlen a fogalom már akkor sem. Annak idején én még nem voltam Jerseyn, de tudok erről az e-mailről, a JRC-nál. Uh, uh, és uh, ezt a levelezést utólag én is megismertem. A cycle beating, ahogy itt szerepel, még nem rendelkezett, és hiszem ma sem rendelkezik jogi definícióval. Ez a ciklusok optimalizációjáról szól, és ennek akkor különböző megközelítései voltak. A konkrét gépjárműről itt nem volt szó, prototípusokról volt szó, kísérletekről, tehát teljesen más célokból akartak ilyesmit kipróbálni. és 2016-ban ez nem került felszínre, ez az információ. Három nappal az e-mail után az ügy a szakbizottsághoz került, és a jelentésben is benne van. Tehát nem titkoltuk az ügyet, hanem amint megtudtuk mi is, mi is továbbítottuk önöknek, ez egy nagyon speciális eset egyébként, mert az a jármű, amit ott teszteltek, az egy prototípus volt, tesztelési fázisban. Ez világos? Na de arra is rájöttünk, hogy a nitrogénoxidok optimálása is már szóba került, és a cycle beating és a hard cycle beating különbségtétele azért kíváncsivá tesz, hogy ha már akkor ilyen különbségtétel volt, akkor szerintem jogos a kíváncsiság. Nincs túl sok időnk, hagyjuk ezt a vita során a típus ellenőrzés, típus jóváhagyás és a piacfelügyelet témákban itt a Tran bizottságban az Európai Ügynökségről vitáztunk, és arról, hogy a JRC-nak akkor és azóta milyen szerepe van, lehet, önök egy ilyen ernyőhatóság, szuperhatóság, vagy egyáltalán hogyan értelmezik a saját funkciójukat? nem akarunk szuper hatóság lenni, szuper ügynökség lenni, de van felügyeleti jogkörünk számos területen, és most ezt a kibocsátások területén még szigorúbbá és pontosabbá fogjuk tenni. Ahogy az IPA-nek is volt, a bizottságnak is van olyan ö, jogosultság, hogy rákérdezzen dolgokra. Az nem titok, hogy az optimalizálásnak számos legális, féllegális, illegális módszere lehetséges, de ha hozzáférünk a gyártók eredeti dokumentációjához, és neki kötelezettségük van bemutatni azt, hogy egy gépjármű miért és hogyan viselkedik, ez most már normális dolog lesz, de korábban ez nem volt így. Nyilvánvaló, hogy szükségünk van azokra a dokumentumokra, ha vizsgálódni akarunk. Nem vagyunk folyamatosan vizsgálódó felügyelőhatóság, csak vannak felügyeleti jogköreink. Köszönöm elnök asszony a szót, és köszönöm Szucsa, úrnak is, hogy eljött. Néhány hónappal ezelőtt is volt már egy meghallgatásunk Delaila Alkuderi kollégájával, és ott nyitott maradt a kérdés, hogy a JRC Ugye a finanszírozott bizonyos felméréseket, tanulmányokat egyes gépjárművek furcsa viselkedéséről, és ezek megszülettek, de utána follow-up studik nem születtek már. Ennek a különböző főigazgatóságokkal együttműködtek, Önök azt mondják, hogy a GRC saját kezdeményezésű tanulmányokat irattatott, és ezért nem volt szükség follow -ra. Mely tanulmányokra gondol? Volt két tanulmány, és volt egy follow-up tanulmány is szabályozási kérdésekről. Igen ebben a tanulmányban önök utalnak rá, sejtetik, hogy volt cycle beating, és ugye a kutatók általában kíváncsi emberek. És normális kíváncsi ember addig folytatja a kutakodást, amíg meg nem tudja a valóságot, és itt meg úgy látom, hogy itt leállt egy kezdeményezés, elindult és leállt. Az eredeti tanulmány rámutatott bizonyos eltérésekre, furcsaságokra, és utána aztán senki nem foglalkozott ezekkel. Önöket kérte valamelyik DJ arra, hogy ne lépjenek tovább, és ha nem, akkor miért nem léptek tovább? Sok témában kezdeményezünk saját felméréseket az autók jövőjére vonatkozóan. Most is végeztetünk ilyet. Ugye, ha nem tudjuk, hogy mi lesz tíz év múlva, akkor nem tudjuk előre elkerülni a, az esetlegesen adódó bajokat sem, például az elektromos autókkal. Tehát itt ebben a konkrét esetben egyébként félreértés történt. Itt nem a JRC mandátumát érinti ez a kérdés, hanem a bizottság mandátumát. Ha nem lett volna világos, akkor még egyszer elmondom, tudtommal, 2014-ben kerültem a posztomra, tudtommal soha nem utaltunk arra, hogy defeat device-ok beépítése. Akkor idézek önnek, itt van egy kivonat a 2010-es tanulmányból, 5 évvel a Volkswagen botrány előtt. Önök írták le ezt, hogy az egyik teszt nagyon magas nitrogén kibocsátást mutatott, alacsony hőmérsékleten a nitrogénoxid kibocsátás szabályozatlan, és ez egy nagyon egyedi furcsa defeat strategy utal, ez nem hinting, nem utalás, önök megfogalmazzák a defeat strategy kifejezéssel azt, hogy itt valami történt. És 2010 novemberében már világos volt önök számára, önök így fogalmaznak, hogy furcsán viselkednek a gépjárművek, új, olyan a kibocsátási értékük, ami a normális cycle beatingen, beatingen túlmutató, és kérdőjelesen önök fel is írják maguknak, hogy valami diffi, diffi device beépítésre történt? Ha bizonyítani tudtuk volna, hogy valami jogellenes, akkor ma más helyzetben lennénk. Tudom, tudomásom szerint a diffi device -ok önmagukban nem illegálisak. Az önök hivatalos jelentéséből, a bizottság jelentéséből idéztem. Nem akar válaszolni. Jó, de hajlandó vagyok válaszolni, ha megengedi. Akkor még egy e-mail váltásra utalnék 2012. április 30-ai dátummal. Elment egy e-mail. A sütörtöki előadásra bevennék-e ezeket az adatokat, kérdeztük önöktől. Hol volt ez a májusi beszámoló? Melyik szakbizottságunkban? Ezt az előadást az ARDE, vagy ALDE munkacsoportjában tartottuk, amit 2000, maga a munkacsoport 2011-ben jött létre, tehát önök akkor már tájékoztatták a parlament egy munkacsoportját, hogy van hard cycle beating? Thank you very much. Köszönöm szépen. Minél inkább belemegyünk az erdőbe, annál több fát látunk. Kérdezem, hogy egy GRC mikor vette először észre, hogy különbség van a labortesztek és a forgalomban való kibocsátás között? Ahogy mondtam, amikor elkezdtük a labor vizsgálatokat, akkor elkezdtük látni már 2007-ben is, hogy különbségek vannak. Tehát 2007-ben kezdték el látni a különbségeket. A nagyon óvatosan fogalmazott, azt mondta, hogy nem látott semmi illegális tevékenységet, de különbséget látott a különböző tesztek között. De 2007-ben ez azért elég régen volt, mindannyian fiatalabbak voltunk, talán egészségesebbek is. A GRC mit, mit csinált akkor, amikor észrevette, hogy, hogy ilyen különbségek merültek fel? Mit csináltak? Meghongatták a vészharangokat? 2007-ben szól a válasz akkor még az AD technológia még teljesen új volt, tehát mélyebb elemzésre volt szükség, és ez volt azon elemzéseknek a célja, amelyek aztán később az analitikus munka eredményéhez vezettek 2010-ben. Tehát megnéztük, hogy milyen gépjárműveket teszteltek, teszteltek újra, és aztán volt egy fontos pillanat 2009. júniusában, amikor az Euró 5-ös gépjárművek megjelentek a piacon. Meg akartuk nézni azt, hogy az új típusú autók ugyanolyan, ugyanúgy viselkednek-e, vagy ezek az új típusú gépjárművek már jobbak, az új gépjárművek jobbak voltak? Nem, szól a válasz. Akkor 2007-től 2009-ig, 10-ig csinálják az egyik tanulmányt a másik után, vagy csak egyet, nem is tudom, és látják, hogy még mindig nagy a különbség, még mindig van a különbségek. 2010 van, még mindig elég fiatalok voltunk 2010-ben, és mi történt? Válasz. 2010-ben volt ez a híres workshop, mindenki utalt már rá, novemberben volt ez, az eredményeket közzétettük, és az Európai Bizottság azt a döntést hozta, hogy valamit tenni kell ebben az ügyben, ebben az értelemben, mert egy szisztemikus probléma, rendszer szintű probléma merül fel, amely a tesztelési metodológiával függ össze, és ezt felül kell vizsgálni. Úgyhogy januárban ez a 2011-ben ez a munkacsoport megkezdte a munkáját, és ahogy mondtam, nem volt teljesen világos ekkor még, hogy a mi módszerünk, amit mi javasoltunk, és amiért mi sikra szálltunk, ezt elő elfogadja-e az összes fél. Annak idején négy különböző opció volt az asztalon, és mi egyet kifejezetten támogattunk végül is 2014-ben. Ezt az opciót fogadták el, de ez akkor még 2010-ben még nem volt annyira világos, mert eltérő vélemény események voltak, még a tudományos világban is. Azt mm, egyesek azt mondták, hogy az USA eh, példáját kell követni, ez egy modellt alkalmazott, mások más modellt akartak, úgyhogy eh, ne, so, elég sokáig tartott, még újabb és újabb tesztek eh, során világosá tettük, meggyőztünk mindent, hogy mindenkit, hogy ez a megfelelő megközelítés. Tehát 2007-ben ezt tehát felismerték 2011-ben nagy workshop, 2014-ben végre meggyőztek mindenkit egy bizonyos opcióról, hogy majd talán esetleg akkor 2017-ben valami megváltozik, tehát még tíz év sem telik el a probléma felmerülése óta. Amikor ezek a tanulmányok eh, elkészültek, eh, fel, felmerült-e az a kérdés, hogy ha ez dízelben, ez a, ilyen különbségek vannak benzinben, miért nincsenek, és miért van akkor még mindig dízel? Válasz. Tudtuk akkor is, hogy a dízel képjárművek kiváló filterekkel rendelkeznek, amelyek jól működnek, és hogyha megnézzük, visszatekintünk, hogy az évek során Miért voltak különböző sztenderdek a dízelre és a, a dízelgépjárművekre? Nos, az Euro 3, Euro 4 során már láttuk, hogy a dízel gépjárművek e, esetében e, több időre van szükség az after treatment rendszerek kidolgozásához. Kérdés. E, tehát tudták, hogy a tüdőnket károsítjuk ezzel, mégsem, történt, mégsem tiltották be a dízelt? Most nem, nem tették fel ezt a kérdést, hogy kell-e még a dízel, hogyha ez ennyire szennyező? Hadd mondjam el még egyszer, a standardek lehetővé tették a dízel gépjárművek számára a magasabb kibocsátásokat. Dánc úr, azt szeretném kérdezni, hogy ez, az, hogy ez az aggodalom miért nem merült fel önökben. Azért, mert az Európai Bizottság nem látta el önöket azzal a mandátummal, hogy vizsgálatot folytassanak ebbe az irányba, vagy nem volt bizonyíték erre akkor még. Azt hallottuk ugyanis, nem volt sem ezzel kapcsolatos aggodalom, sem bizonyíték erre. Most akkor mi a valós ok? Válasz a defeat device-ra nem volt bizonyíték, hiszen ehhez az autogyártó, illetve a a típus jóvá hagyótól kellett volna, hogy jöjjön a bizonyíték. Ez ugyanis egy szoftver, többen is vizsgálták, itt ebben a szakbizottságban is elmondták, hogy a, a autógyártók részvétele nélkül ez lehetetlen. Ez igaz, ez igaz. Tehát ön azt mondja, hogy nem volt bizonyíték erre, ha lett volna, akkor további vizsgálatokat folytattok volna a defeat device kapcsolatban? Egy technológiára van szükség, vagy metodológiára van szükség, amely lehetővé teszi a tesztelést és a gyanú felmerülését. Ez egy nagyon furcsa tehát arra van szükség, hogy, hogy a tesztelés során egy nagyon furcsa dolog merüljön, vagy jelenség merüljön fel, amit sehogy máshogy nem lehet megmagyarázni. De ez azt jelenti, hogy akkor további kérdések merültek volna fel önökben? Igen, hogyha lett volna egy metodológia annak idején, az máshogy lett volna. Az Európai Bizottság nem adott nekünk olyan mandátumot, mint amivel rendelkeznek például az amerikai kollégák. De most a mandátumról van szó, de nem a bizonyítékról. Most azt mondja, hogy a mandátum a probléma? Válasz, először is kell egy mandátum. Akkor kidolgozunk egy metodológiát, azzal megnézzük, hogy van-e kiiktató eszköz, és utána felmerül mindig az a kérdés, hogy miért nem folytattunk vizsgálatot két, most egyszerre ketten beszélnek, így sajnos nem tudunk tolmácsolni. Nos, tehát a kérdés. Ön azt mondja, hogy ha felmerült volna a gyanú, akkor, eh, akkor további vizsgálatokat folytattak volna. Hallottuk a kollégámtól a tanulmányról, a follow-up tanulmányról, hallottuk a 2012-es áprilisi e-mailről, aztán itt van a 2010. szeptember 15-i e-mail, amely arról beszél, hogy milyen furcsa jelenségek merültek fel a gépjárművekkel kapcsolatban. 2008. április 4-i e-mail, amely felveti a e, kiiktató eszközöket, kiiktató stratégiákat, és és e, ebben ezekben az e-mailekben felmerült számos kérdőjel, számos gyanú, számos furcsa jelenség. Ez miért nem volt elég ahhoz, hogy a GRC elkezdjen vizsgálódni, vagy legalább, legalább a vészharangokat megkongassa? A GRC több tagja is világosan említette ezeket. Válasz. Azt gondolom, hogy elég világos a tanulmányaink alapján, hogy van egy gépjármű lista, dízel gépjármű lista, amely eltérést mutat a forgalomban való tesztelés és a teszt eh, ciklus között, úgyhogy valóban racionális és logikus válasz az az, hogy van egy, eh, egy rendszer szintű probléma. Mondhatják, hogy minden gépjárműgyártó csal. Kérdés. De most kérdőjellel felmerült a kiiktató eszköz mm, jelenléte a gépjárművekben. Nem lett volna lehetőség erre ezt megvizsgálni? Pontosan ezt próbálom elmagyarázni, és sokan próbálták már ezt elmagyarázni, hogy még az EPA-nak se sikerült semmilyen kiiktató eszközt megtalálni. Ez csak a Volkswagen vallotta be, hogy volt ilyen kérdés, de, de, hát, na de hát ez az eltérés az, az EPA-ban felmeri, felvetett egy olyan gyanút, ami miatt aztán utána mentek és utána mentek a problémának. Válasz. Az Európai Bizottság januárban kérte a mandátumot. Még mindig nincs meg a mandátumunk eh, arra, hogy ugyanazt tegyük, mint az EPA, eh, e eh, úgyhogy akkor megint a mandátum a probléma? Na most már kezdek összezavarodni, mondja a, a képviselő. Válasz, hogyha vizsgálatot akarnak folytatni eszköz jelenlétével kapcsolatban, nagyon nehéz megítélni és újra visszakövetni dolgokat, amelyek 2010-ben történtnek a 2016-os technológiai ismeretekkel. Látják, hogy nagy, rengeteg gépjármű volt, a leglogikusabb megközelítést választanák, ez a metodológiai módosítás, mert ez a rendszer szintű megoldást is jelent. hogyha önök bebizonyítanák, hogy van egy autó, amiben kiiktató eszköz van, vagy ha mi bebizonyítanánk, az a mit, mire jutnánk? Rendszer szintű megoldáson dolgozunk, és ez a kiiktató, kiiktató eszköz nem találta meg. Most a szülinapi egy percemet használom, mondja a képviselő. Még mindig nem világos számomra, hogy mi volt a, a, a, a, a kiváltó oka annak, hogy nem tudták a problémát, nem tudtak a problémának utána menni. A, a mandátum hiánya, vagy a bizonyíték hiánya? Vagy mind a kettő? Nem volt mandátum, és nem volt bizonyíték sem? Akkor sem, hogyha tulajdonképpen bizonyítékra utaló e-maileket kaptunk. Válasz. Azt próbálom elmagyarázni, hogy nem volt bizonyíték, és nem volt okunk arra, hogy a kiiktató eszközzel kapcsolatos vizsgálatot folytassunk, mert nem volt semmi olyan jelenség, ami arra utalt volna, hogy van egy ilyen kiiktató eszköz. Úgyhogy ezért az egyetlen logikus megoldás az volt, hogy rendszer szintű megoldást javasoljuk. Az örök elméleti kérdésére próbálok válaszolni, még akkor is, hogyha lett volna arra, hogy volt arra utaló felvetés, hogy van kék, kiiktató eszköz, nem tudtuk volna ezt kivizsgálni, mert nem volt mandátum, mondtuk, nem volt hozzáférésünk a technikai adatokhoz, se az autógyártáktól, se a típusjóváhagyó hatóságtól. Tehát a rendszer szintű megoldást választottuk, amely a kiiktató eszközt tulajdonképpen okafogyottá tette több millió kutató van Európában ezt mind közzétették a kutatás eredményüket, mégse talált senki egyetlen kiiktató eszköz sem. egy, egy ügyrendi pontom lenne Dánsz kollégának, nem énekelhetnénk el a boldog születésnapot egy fél percben? Eisner. Yes. Eisner asszony, köszönöm szépen. Németül fogok beszélni, úgyhogy kérem vegyék fel a fülhallgatójukat. Az a helyzet, hogy ön azt mondta, hogy a mandátumuk az, hogy az Európai Bizottságot támogassák a tudományos munkájukban. Ez nagyon jó, hogy az Európai Bizottságnak van támogatása. Számunkra viszont az a kérdés, hogyha az Európai Bizottság a szerződés őre, és ezért 2007-ben volt egy olyan törvény, a, amely a nitrogénoxidokról és a kibocsátásokról szól. 2010-ben volt egy workshop, ott mindent kitettek az asztalra, amit 2007 amire 2007-ben jutottak a kutatásaikban. Az Európai Bizottságnak nem kellett volna erre odafigyelni? Az Európai Bizottságnak nem mondtak meg mindent? Vagy mi volt a reakció a bizottság részéről? Tagállamok voltak ott ezen a workshopon, és ők hogyan reagáltak ezekre a hírekre, amikor, hogy a 2007-es törvény végrehajtásával kapcsolatban nincs minden rendben. Válasz. Azt gondolom, hogy ezek a e, tanulmányi eredmények, amelyeket ön is említett, a workshopban e, felmerültek, ott ezeket bemutattuk, két hónappal később létrejött egy working csoport pont emiatt, és ennek aztán az az eredménye, hogy egy új jogszabályi keret jött létre, amely konkrétan a forgalmi adatokat tartalmaz, forgalomban kibocs- való kibocsátásokat méri. Hát ez tényleg forradalmi munka. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság nagyon jó munkát végzett ebben az összefüggésben. Kérdés, nem azt kérdeztem, hogy a bizottság jó munkát végzette. De csak azt nem értjük, hogy az Európai Bizottság, amely a szerződések őre 2010-ben információt kap önöktől, a tudományos hatóságtól azzal kapcsolatban, hogy valami nem működik, nem jön, és nem történik semmi azonnal. Emellett ön különbséget tett a kiiktató eszköz és a kiiktató stratégia között. És ön azt mondta 2010-ben, hogy kiiktató stratégia merülhetett fel. Nem lehetett volna akkor az Európai Bizottságot figyelmeztetni arra, hogy valamit tenni kell? Visszatérve a kiiktató stratégiára, illetve az ezek mögött megjelenő kérdőjelekre a 2010-es workshopon két benzines gépjárműre utaltunk, amelyeket teszteltünk a jelenlegi jogszabályalkotás által elő írt eh, tesztelés során, de az akkor nem írta elő a, génoxid, a nitrogénoxidok eh, mm, mérését mínusz 7 fokon. Azt láttuk, hogy volt egy gépjármű, mint más benzines gépjárművek is, amely esetében nagy különbségek voltak a 20-25 fokon mért eh, nitrogénoxid kibocsátások és a mínusz 7 fokon mért eh, nitrogén, nitrogénoxid kibocsátások során. Egyes előírások csak a széndiokszid és a hidrokarbon kibocsátásokra vonatkoznak mínusz 7 fokon. A magasabb kibocsátás a hidegindítás esetén merül föl. Ebben az esetben nem volt semmi gyanú, nem merült föl semmi gyanú. Minden esetre ez egy jelzés volt arra vonatkozóan, hogy mínusz 7 fokon is mérni kell a nitrogénoxidokat. Önök használták a kiiktató eszköz kifejezést, ezt ugyan, és arról beszéltek, hogy ezt nem sikerült azonosítani. Egyáltalán lehetséges azonosítani egy ilyen eszközt? Válasz, erre még soha nem került sor, mi még soha nem csináltuk ezt. Most éppen a metodológia kidolgozásán dolgozunk, amely lehetővé tenni a gyanús gépjárművek azonosítását. De most visszatérünk a jogszabályalkotás problémájára. Jelen pillanatban, hogyha van valamilyen gyanús magatartás, az egyetlen európai hatóság az európai típusjóváhagyási, illetve nemzeti típusjóváhagyási hatóságok, amelyeknek aztán, amelyeknek az autógyártókhoz kell fordulniuk, és tőlük kell magyarázatot követelniük, technikai információkat, adatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan működik ez, és miért van erre szükség. És hogyha ez a hatóság, amely ezt megteheti, az tudja megítélni, hogy ez ki eszköze, vagy valamilyen technikai, szükséges, legális technikai eszköz a motorvédelme érdekében. De teljes technikai dokumentáció nélkül, tehát kérdés, az önök és a nemzeti hatóságok között nincsen kapcsolat? Hiszen ők is kapnak tájékoztatás. Igen, igen, mindenkit tájékoztatnak. Ez a 2007-ben már szerepelt a tudományos publikációkban, a 2010-es, illetve a 2013-as, 2011-es jelentésünkben is szerepelt ez, és a workshopban is elmondtuk. A, a, a follow-up a bizottság részéről csak a jogszabályalkotásban merülhetett volna ki. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra Sukha. Kilönen asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt Uraim! Még egyszer föltennék egy kérdést. Nem tudom, hogy jól értettem az eddigi válaszokat, vagy nem. 2013-ban kiadtak egy jelentést a hőmérsékletek mérésével kapcsolatos problémákról, és azt arról tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy ezt megtették, de semmilyen incidensen nem hívták fel a bizottság figyelmét. Utána pedig elvileg szorosan, szorosan együttműködtek a bizottsággal, és az összes az, egy, az összes eddigi vitában azt hiszem kikristályosodott számunkra az, hogy aki a közös kutatási központban ezzel foglalkozott, mind semleges volt, és hogyha bármilyen probléma felmerül, akkor az nyilvánosságra kerül. Kérdésem, hogy mindenre miért 2013-ban került sor? Vajon miért nem hozták ezt a problémát nyilvánosságra sokkal korábban, mert akkor lehetett volna valamit változtatni? Hogyan lehet, hogyan tudnának minket arról meggyőzni, hogy valóban semlegesek? elmondaná, hogy 2013-ban mi az, amit nem hoztunk nyilvánosságra? Nem, értene, nem értem pontosan. 2007 óta a jelentéseink vagy publikációink száma igen jelentős. Nem tudom, hogy pontosan mire utal, milyen jelentésre, amit nem hoztunk nyilvánosságra. Mit oli pielessä, kun... Mi az, ami nem stimmelt? Tehát, hogyha valami nem működik rendesen, akkor arról lehet, hogy önök megjelentetnek valamit, de aztán ezt az információt soha senki nem használja föl. Miért nincs mindennek következménye? Szerencsére az Egyesült Államokban botrány lett a dologból, így volt lille tudomásunk az egészről. de én nem hiszem azt, hogy semmi nem történt. A 2010-es workshop után egy csoportot állítottak fel, ennek feladata az volt, hogy egy egészen új módszertan dolgozzanak ki, amely a valós vezetési körülményekből indul ki. Ez 2011. januárjára fölállt. Ez a csoport nehezen tudott napirendre térni az új módszertan fölött. Mondtam, négy opciót vettünk figyelembe. Utána arra kértek minket, hogy folytassuk a munkát, a tesztelést kellett folytatnunk, illetve a módszertant kellett finomítani. Aztán 2013-ban ennek eredményeként megszületett egy jelentés beni változata, és utána az első, 2014-es első szabályozási csomag után a második jelentésünk is. Szerintem ez elég logikus így. Bizonyítékot gyűjtöttünk, és utána pedig fellépés történik. Nem Nämä feikkauslaitteet A korábbi üléseken a kiktató eszközökről volt szó, és egyértelmű volt az önök számára is akkor már, hogy kiktató eszközöket használnak. Ez azt jelenti, hogy vagy azt akarja mondani, hogy senki nem tudott arról, hogy ilyen eszközöket használnak? Pontosan erről van szó. Senki nem tudta, hogy kiiktató eszközöket használnak, erre nem volt bizonyíték. azt gondolták, hogy az eltérések, a mérési különbségek módszertanra vezethetők vissza, és tudományosan bebizonyították, hogy nagyon rossz volt a módszertan, és rendszer szintű problémáról van szó. És aztán a, a csoport elkezdett ezzel is foglalkozni, ezzel a rendszer szintű problémával, és ez alapján jöttek létre a Real Driving Emissions témájú jogszabályok, ez vezet el a jelenlegi helyzethez. Valójában az Európai Unió megközelítése úttörő, és az egész világ minket követ. Türmes. Türmes úr. Just a second, just a second. Egy pillanat, pillanat. Elnézést, lenne egy nagyon rövid ügyrendi kérdésem. Bocsánat, elnök asszony. Sukar úr azt mondta, hogy május 4-én egy e-mailt, egy e-mail is született az RDE munkacsoporttól, mi pedig csak május 24-i e-mailről tudunk. Ez azt jelenti, hogy kétféle munkacsoport van? Ezt megmagyarázza nekünk, hogy pontosan most milyen munkacsoportról van szó? Um, sorry, but I do not... Elnézést nem értem nem tudom pontosan, mire gondol, nem emlékszem az összes ülés dátumára, majd a továbbiakban ezt megnézzük, ellenőrizzük, és eljutatjuk önnek a választ. Törmész úr, köszönöm szépen, Szucsa úr! A nyolcas kérdésre adott válaszában azt mondja, hogy egy hivatalos jelentés kiadása úgy történik, hogy van egy belső van egy belső ellenőrzési folyamat, ezzel, ez hogy történik pontosan? van egy e-mail csere például a, a kutatási központ másokkal e-mail cserél ebben a belső ellenőrzési folyamatban, mielőtt ezt nyilvánosságra hoznék? Vagy vannak jegyzőkönyvek, vannak ülések? Mi, mi történik ilyenkor? Megjön ez, meg, kiadják ezt a jelentést, és ezt rögtön, to, rögtön tovább küldik a DJ Enterprise-nak? Vagy leveleznek? Válasz. Önök megismerhették a különböző e-maileket és 300 egyéb dokumentumot. Mi egyetlen e-mailt sem kaptunk azzal kapcsolatban, hogy 2010-ben a JRC jelentését, jelentés tervezetét mi követte. Azt mondta, hogy, azt mondja, hogy e-, erről nem volt e-mail. A választ a nyolcas kérdésre a válaszra pedig azt mondta, hogy 2009-ben történt a tesztelés, aztán Martini úr is részt vett ebben. 2009-ben történt ez, és 2010 elejéig tartott, és 2010 novemberéig, amikor megjelent a jelentés, addig semmiféle e-mailezés, levelezés nem volt önök és a DJ Enterprise között? Hogy is volt ez, Martini úr? Azt tudom válaszolni, hogy a kollégámtól kell megkérdeznem ezt, mi történt pontosan. Nem, itt valójában két dolog van. Van a jelentés, szeretnénk tudni, hogy ki készítette a jelentést. A második dolog, ön részt vett a tesztelésben, ugyebár. Ki volt a beszélgető partner a DJ Enterprise-nál? Steining úr, vagy kicsoda? Nos, valójában a tesztelő csapatnak nem voltam része, én más tanulmányokkal foglalkoztam akkoriban, és én nem, én nem kaptam semmilyen levelezést erről. Szucsa úr. Van egy tesztelő csapata, és nyilván ezt a DJ Enterprise-nak, vagy DJ Envy-nek, vagy egyéb főigazgatóságnak ezt eljutatják. Akkor nem, hogy lehet az, hogy itt nem volt e-mailezés? Pambremt asszony, elnök asszony, ezt a kérdést feltettük önök, önöknek. Minden e-mailt, informális vagy hivatalos levelet szeretnénk megkapni. 2009. január 1-től 2011. december 31-ig. Egyetlen e-mail nincs ebből az időszaktól. Ön blokkolja ezeket az e-maileket. Ezt nem tudjuk elfogadni. Miért nem kapjuk meg azokat az e-maileket, amelyek bemutatják, hogy a DG Enterprise hivatalnokai nem akarták, hogy a JRC ellássa a feladatát? Vagy hazudik, vagy nem tudja. Van egy 2010-es szeptemberi e-mail, valaki megkérdezte egy IRC-től, miért miért nincs e- NRDC tesztelés? Pontosan ezt tették az amerikaiak. Ez alapján tudjuk azt, hogy vannak eszközök. Mindenki tudta, hogy itt kiktató eszközök vannak. Szucsa úr, az ön feladata és felelőssége az, hogy eljutassa nekünk ezeket az e-maileket. Hazudik, amikor azt mondja, hogy megkapjuk az összes e-mailt. Válasz, nyilván nem kaptam meg az összes e-mailt. Ahogy említettem, a kutatási központ havonta több mint egy millió e-mailünk van. Erről a jelentésről egyetlen árva e-mailt se kaptunk, meg arról sem, hogy mi történt a JRC, er illetve a bizottság között, a DJ Enterprise között. Ez nem normális, kérem szépen. Önfelelős azért, hogy ezt megkapjuk. Miért nem küldte el az e-maileket? azokat az e-maileket is várjuk, amelyek műveleti szinten történtek, ez így nem korrekt. Egyébként ma délelőtt egy újabb e-mailt is elküldtünk. Ebben is számon kérjük ezeket az e-maileket, folytatódik, tehát ez egy folytatólagos folyamat. Keressék az e-maileket. A bizottságnak van egy stratégiája, a következő. Van egy meghallgatás, nem kapjuk meg az erre vonatkozó e-maileket. Ez az ötödik olyan meghallgatás, hogy itt vannak a bizottsági emberek, nem kapjuk meg a meghallgatásig az e-maileket. Valószínűleg ma este, vagy délután 5 órakor kapjuk meg a maileket. Ez a bizottság stratégiája. Elnök asszony, ez egyáltalán nem fair ennek a szakbizottságnak nyomozó munkát vége, kéne végeznie. Susa úrnak ebben a stratégiában szerintem egy nagyon fontos szerepe van, részes annak, hogy a bizottság nem küldi el az e-maileket nyilván nem én vagyok az egyetlen képviselő, aki tudatában van annak, hogy már hónapok óta megpróbáljanak, megpróbáljanak így megtéveszteni minket. Szucsa úr, önnek az a felelőssége, hogy ez megváltozzon. Egyetlen e-mailem sincsen Szucsa úr ebben a témával kapcsolatban. Ez nem normális. Mondjon már valamit erről. Türmesz úr. A mi business modellünk alapján ugye mindig kell bizonyíték. Önnek mi a bizonyíték arra, amit mondott? Nem lehet csak úgy derültékből állítani valamit, hogy én blokkolok valamit. Én valakit a JRC-re, én valakinek azt mondtam, arra utasítottam valakit a JRC-ből, hogy ne adja át az e-maileket. Ez bizonyítsa. Ilyenre nem volt példa. Én azt mondtam, hogy a 100%-át, az IMEG 100%-át át kell adni. No, My question is the following. Please, please, please, this is unbelievable that I'm blocking and there is evidence that I'm blocking. Hihetetlen. Azt mondják nekem, hogy én blokkolok valamit. Mi a bizonyíték? Nem kell itt kiabálni, kérem szépen. Valószínűleg meg fogjuk kapni ezeket a dokumentumokat. Még egyszer megpróbálkoztunk, hogy ezeket végre megkapjuk. Türmes úr, ön pontosan tudja, hogy én mindent megteszek azért, hogy ez megtörténjen. Nagyon sok találkozom volt a bizottsággal, sokszor már rájuk ripakoltam. Még egyszer ezt megpróbálom megtenni. Évi asszony következik. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a beszámolókat a meghívottaknak. Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos lassító stratégiák, és ezt leginkább a tagállamok ezt leginkább a tagállamok szorgalmazzák, nyilván a bizottság segítségével. Ettől még ön is részes ennek a folyamatnak. Vorrei chiedervi, ehm, Secondo voi la... Ön szerint az az elképzelés, amiről már tíz éve beszélgetünk, tehát, hogy valós vezetési körülmények között teszteljünk forgalomban, ebből szinte, szinte vallásként tisztelik ezt, a, ezt az elvet. Ez nyilván erőlépés lenne, de ő szerint ebből igazi változás vezethető majd le? Tényleg megváltozik majd a gépjármű flotta? És tényleg tisztább lesz a levegő, hogyha ez megtörténik? Ha ez az átállás megtörténik? Ezen idő alatt ön szerint nem lehetett volna máson is gondolkodni, más intézkedéseken, vagy szakmai szempontból más megoldásokat keresni, azon túl, hogy forgalomban teszteljék a gépjárműveket? Nyilván a tagállamokkal és a bizottsággal is megbeszélték ezeket a kérdéseket. I think there was, uh, or there... Megállapodás van abban, hogy az ID a legjobb tesztelési eszköz. A technológia azonban fejlődik, és ezt próbáltuk az EMISZ bizottság tagjainak is a GLC irányelv révén, hogy most új generációja van a gépjárműveknek, ahol az emisszió már nem lesz kérdés többé, viszont egy csomó új típusú biztonsági kérdés merül föl majd a hibrid autókkal, az autonóm autókkal kapcsolatban, és a szenzorokról is szó van. Már manapság is több mint száz szenzor van egy-egy gépjárműben, és számuk nő. Az erre vonatkozó jogalkotás akadozik. A fejlődés olyan gyors, és a miniaturizáció olyan gyors, hogy le van maradva a jogalkotás, nem sokára minden autó lekövethető lesz, amelyik az utakon tartózkodik, és ennek nagyon nagy ö, piac ö, marketing, biztonság, rendőrségi, egyéb vonzatai vannak. A konkrét dátumot nehéz megjósolni, de szerintem öt éven belül ez megvalósul. Tehát sokkal több autót lehet majd követni, mint jelenleg, és ezeket is tesztelni kell, jó, jó, köszönöm, van még egy kérdésem, bár igazából nem válaszolt arra, amit, föl, amit arra kérdés, amit föltettem. Lehet, hogy az a baj, hogy elkéstem, és ezért nem értettem egy korábbi állítását. A közös kutatási központnak milyen szerepe lehet az új javaslatban a típus jóváhagyásra vonatkozóan? Nyilván a piaci felügyelet rájuk tart, vagy önökre tartozik majd, akár már holnaptól kezdve el tudnák látni ezt a szerepet? Mert tudjuk, hogy vannak piac, piacfelügyeleti problémák, ugye ez egy gyenge láncszem a folyamatban. So I mentioned that, uh, what we... Elmondtam, hogy ha megkapjuk a mandátumot, bár egyelőre ez uh, még nem világos, hogy megkapjuk-e, akkor folytathatjuk ezt a munkát. 40-50 géppel művet tudunk ma naponta ellenőrizni, két éven belül 130-at is tudunk majd. Zajlik a bizottság közvetítő munkája a jelenlegi jogalkotás keretein belül, és a típus jóváhagyási hatóságokkal is egyre szorosabban együttműködünk. De egyelőre nincsen semmilyen szabályozási kompetenciánk. Egyelőre csak egy önkéntes együttműködés, eszmecsere formáját ölti. Kialakítottunk egy metodikát, Néha kapunk igényt arra, hogy a saját műhelyeinket is használják mások, az, mi szakembereink nagyon felkészültek, és reméljük, hogy ez a jelenlegi jogi keret hamarosan megváltozik, kibővül, és akkor elkezdhetjük a, az érdemi piacfelügyeleti munkát és a típusjóváhagyási felügyelő munkát. Ezzel a kérdések végére értünk. Még az e-mailekre szeretnék visszatérni, mivel a bizottság is itt van, ön is itt van. Úgy érezzük, hogy továbbra is kimaradt egy időszak, amiről egyszerűen nem kapunk tájékoztatást. Megpróbálok óvatosan, udvariasan, de azért egyértelműen fogalmazni, szóval nekünk erről az időszakról, erről az, ebből az időszakból is kellenek az e-mailek, amint ön is látta. Kérjük, hogy nagyon gyorsan tegyenek ebben az ügyben valamit. és majd ha megkaptuk őket, akkor várhatóan újabb kérdésekkel bombázzuk majd önöket, akkor majd írásban. Köszönjük, hogy elfáradt hozzánk. Mr. DeSanti, I immediately give you the floor to do some... DeSanti azonnal megadom a szót önnek a bevezetéséhez. Parancsoljon. <clears throat> Thank you, Mrs. Chair, and... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Röviden kihasználom az eh, időmet arra, hogy elmondjam azt, amit már elmondtam egyébként, akkor, amikor az ISPRA-hoz ellátogattak, eh, hiszen tudják, hogy az Energia és Transport Intézet korábbi igazgatójaként vagyok én. A mi feladatunk mindig is az volt, hogy tudományos szempontból támogassuk a az Európai Bizottság policy folyamatát, a Digi Growth, a Digi energy a Digi Klímát támogattuk, és főleg ami a kibocsátásokat illeti 5 Euró 6, Euró 6, az személygékacsik Euró 6, a nehéz gépjárművek esetében, stb. Aztán, ahogy önök is tudják, a A 90-es évek végén kezdtük el a munkát, és folyamatosan azt kérdezte tőlünk, hogy Európában nem lehetne-e valamilyen független adatbankot létrehozni, mondta az egyik európai parlamenti képviselő annak idején, úgy, mint az USA-ban. Ez volt tehát a kiinduló pont. 2000-ben kezdtük el a munkát ezzel kapcsolatban, és aztán a kulcsfontosságú döntéshozókkal együttműködni kezdtünk. 2000-ben kezdtük meg az Euró 5-ös irányelvet megnézni. Ez főleg a kis részecs, finom részecs, a részecs részecskékre koncentrált, mert annak idején a nanorészecskék, stb. ezek voltak a kulcsfontosságú problémák a dízel esetében. És aztán folytattuk 2003-ban, elkezdtük megnézni a nehéz gépjárművek problémáját is, mert ki akartunk fejleszteni egy új, egy Euro 6 rendszert. Tehát a PEMekre koncentráltunk, a hordozható kibocsátásmérő rendszerekre. Aztán 2005-ben, amikor, előkész, amikor befejeztük az Euro 5 előkészítését, a DG Envy azt kérdezte tőlünk, hogy nem tudjuk-e a valódi forgalomban való kibocsátást ellenőrizni, mert az a levegő minőségi mérés nem mutatja azt, hogy javulna a helyzet ugyan folyamatosan csökken az euró 2, euró 3, euró 4 és euró ötben a, a e, nitrogénoxidok jelenléte. Tehát nulláról kezdtük el a technológia kidolgozását a PEMEK e, alapján, tehát a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel. E, néhány évig eltartott ez, 2007-ben kezdtük el megvásárolni, illetve kifejleszteni a mérőeszközöket, mérőrendszereket. 2007-ben a meglévő az euró 3, euró 4 járművekkel kezdtük el a munkánkat, és aztán kezdtük az euró 5-öt mérni, ahogy ezek piacra kerültek. Ezen 2009 körül volt. Tehát ahogy már elhangzott, a 2010 körül eh, zártuk le 2009 végén a e, kísérleti fázist. 2010-ben tehát elkezdtük az elemzést, a párbeszéd végzés folytatását a kollégákkal, és nagyon font, láttuk, hogy nagyon fontos a tudományos e, közösséget, a döntéshozókat, az érdekelt feleket, az embereket e, tájékoztatni erről a nagy különbségről, ami a labor és a forgalom között fennáll mérések között fennáll. Ezen világos mérési eredmények alapján kezdtük el 2011. januárjában az, a PDE-vel a munkát. Ez egy munkacsoport a kibocsátás elemzéssel kapcsolatban. Három módszert nyújtottak be hozzánk. 2012. októberben végül is eldöntöttük, hogy a mi eh, általunk javasolt eh, metodológiával dolgozunk, a PEMekkel tehát, mert eddigre már mindenki egyetért, hogy, tehát, hogy csak így lehet a valódi, a valós eh, vezetési körülmények közötti kibocsátást mérni. Aztán 2012. októberében megint csak két évig tartott, még az első, az erdélyre vonatkozó csomagot kidolgozták, mert az adat elemzéshez nagyon sok idő kellett. Tehát amikor mielőtt konszenzusra jutunk, ez, hogy ez időbe telik. Meg kell győzni a szakértőket, konszenzusra kell jutni. Ez tehát Körülbelül négy évig tartott, hogy kidolgozzuk az első csomagtervezetet, és aztán 2005 májusában szavazták ezt meg. Ez gyakorlatilag a kronológiája a munkánknak. Ezek után mit csináltunk? Aztán folytattuk a munkát, együttműködve a különböző érdekelt felekkel, és aztán úgy jutottunk oda, ahol most vagyunk a hát következőket tudom erről elmondani. Most éppen a lehető legjobb metodológia kidolgozásán dolgozunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, tehát a jövőbeni valódi kibocsátás mérésére koncentrálunk ez. Korea, Kína és az USA és ugyanezt a metodológiát kívánják most már alkalmazni, úgyhogy azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk, nem vesztegetjük az időt, Most már forradalmi metodológiát választottunk, és a jövő felé tettünk egy nagy lépést. Az RDE elfogadása után sokkal nehezebb lesz bárkinak, bárkinek nem tiszteletben tartani a kibocsátási sztenderdeket, eh, amint ez a jogszabályi erőre lép. Számomra ez egy nagyon fontos, pozitív döntés, amit az Európai Bizottság és a tagállamok eh, hoztak. Ami a jövőt illeti, mielőtt rátérünk a kérdésekre és válaszokra, a következőt tudom elmondani. Eh, mi hiányzott, mi az, ami hiányzott Európában? és mi az, amire most szükség van. Ez egy nagyon ütőképes piac felügyeleti rendszer. Hogyha megnézzük az USA-t és Európát, a standardek nagyjából egyformák, a különbség az az, hogy az USA-ban nagyon nagy hatalommal rendelkező e ütőképes mandátumuk van arra, hogy kidolgozzanak egy stratégiát és egy programot a e, piac felügyeletére. Európában ez nem volt így. Most egy új típusú jóváhagyási keret működik, meghatároztuk annak a szükségességét is, persze, hadd mondjam el még egyszer, hogy ezt a piac ellenőrzést, felügy, felügyeletet, ezt meg is kell valósítani. Tehát a lényeg, hogy a végrehajtáshoz, megvalósításhoz egy egyértelmű politikai mandátumra van szükség, bárki is legyen az a hatóság, amely a kibocsátásokat ellenőrzi, kompetens emberekre van szükség, mert bármilyen mandátumot adhatunk bárkinek, de hogyha valaki nem kompetens, ez egy nagyon bonyolult téma, hogyha valaki nem tud az, az érdekelt felek, a, a, a szereplők, az autógyártókkal technikai eszmecserét folytatni, akkor bukik az egész. Tehát világos mandátum, kompetens személyek és átláthatóság. Erre a három dologra van szükség. Az Európai Bizottság javaslata pontosan ezt célozza. Olyan emberekre van tehát szükség, akik ezt, ennek megfelelnek, és akkor az adatokat valóban rendelkezésre tudjuk bocsátani, és látjuk, hogyha valami félre megy, ha valami nem működik, és akkor ott egy kicsit mélyebbre tudunk ásni. És javaslatot tudunk kidolgozni. És végeredményben a GRC tulajdonképpen erre a szerepre megfelel, erre készek vagyunk, a kompetenciánk megvan, és a nemzetközi hírnevünk is elég jó. Úgyhogy ha ezt a döntést elfogadják, akkor holnaptól kezdve ezt végre tudjuk hajtani. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Gelbrandi képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm De Santi úrnak ezt a világos bevezetőt és az elköteleződését az ügy iránt. Elsőként én nem annyira jogi eh, aspektusokra eh, szeretnék koncentrálni a kiiktató eh, eszközökről, hanem inkább az autók eltérő viselkedésére a tesztek során, főleg forgalomban. Önök már 2007-től kezdve arra jutottak, hogy az autók furcsán viselkednek, irracionális jelenségeket mutatnak a tesztek során. Ugyanezt láttuk nyilatkozatokban, a DG Envy nyilatkozataiban is ez merült fel. Ezt felvetették a DG Enterprise-al például, velük szemben, hiszen ők feleltek bizonyos témákért e, ezen a területen. Az az érzésük, hogy süket fülekre leltek, hogyha egyáltalán jelezték ezt oda. Válasz. Világosra szeretném tenni, bármit is teszünk, az összes DJ bevonásával és egyetértésben tesszük, tesszük ezt. Ezeket a vizsgálatokat a DG Envi világos mandát alapján kezdtük el, 2005. augusztusában írtuk alá az administratív egyezményt, tehát az összes eredményt megosztottuk a különböző digike. Tehát akkor a Digi Enterprise is tudatában volt ennek, mondja Gebrandi úr. A második kérdés, amit szeretnék föltenni, az az, hogy nagyon nagyon lassan dolgozták ki az RDL teszteket. 2010-ben itt van az összefoglalóban az RDE teszt módszereket 2012 végére ki kell dolgozni, tehát két éven belül áll ebben a dokumentumban. Mi az, ami félrement? Miért tartott még sokkal több évig kidolgozni ezt? Az egyik ok erre az lehet, hogy még két évig tartott, még rájöttek, hogy a PEMS módszer a legjobb? Válasz. Én egyetértek önnel. A probléma az az, hogy így működik a világ. Elkezdtünk együttműködni. 2011. januárjában elkezdtük az együttműködést. Négy különböző módszert tettek le elénk. Ki kellett választanunk azt, hogy melyiket használjuk mi a PEMET javasoltuk, de volt egy másik, ami modellezésen alapul, volt egy másik, ami nagyjából az USA módszerének felelt meg, és volt még egy, a uropróbaszerű ciklus. És többségnek meg kell egyezni ahhoz, hogy konszenzusra jussunk. És 2012. októberben nem sikerült megállapodni kérdés. A résztvevők között voltak az ipar résztvevői? Igen. 50, 50 százal, több mint 50 százalékuk az ipar képviselői voltak. Hát ez nem tudom, hogy több mint 50 százalékuk ipari képviselő volt -e, de ott volt a típusjóváhagyási képviselő, NGO-k, autógyártók, Európai Bizottság. Nem tudom, hogy 50 százalék volt-e. Egyeztettünk erről tehát, és, és aztán jelentettük a döntéshozónak. Tehát hónapig, hónapokig tartott a vita újra és újra, fel kellett, fel kellett venni ugyanazokat a témákat több ülésen is. Hadd mondjam, nem volt olyan egyszerű a helyzet politikai szempontból sem. Most itt a technikai bizottságról beszélünk, mondja Gebrandi úr. Eh, akik jelen voltak ezeken az üléseken, ők azt mondták, hogy az ipar ö, eh, ö, szándékosan lassította le a folyamatot. Egyetért ezzel? Válasz. Nagyon sok vitára, eszmecserére került sor, nagyon sok ülésre egy csomószor, többször is előfordult az, hogy lezártunk egy témát, és újra meg kellett nyitni, újra és újra előről kellett kezdeni olyan témákat, amikről azt gondoltuk, hogy ezt már eldöntöttük, már tisztáztuk. Az Európai Bizottság nem készített jegyzőkönyvet, ez is, ez is késletheti a folyamatot. De, de voltak jegyzőkönyvek a vitákról és a, a következtetésekről is. De hát nem lehet előre jutni, hogyha nem értünk egyet. Nem volt egyszerű a vita. Ez szerintem végeredményben nagyon is szerencsések voltunk, hogy meg tudtuk győzni a többieket, hogy a mi módszerünk, amely tényleg az egyetlen független, mindenféle laboratóriumtól, adatbanktól, mindentől független módszer, ezt fogadták el. Ez az egyetlen komoly előnye ennek az egész hosszadalmas folyamatnak, tehát ebben most világvezetők lehetünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy újra itt van De Santi úr. Szusa úr a kérdésemre nem válaszolt részletesen, mert az adott időpontban nem volt a GRC képviselője, ön viszont igen, egy e-mail forgalom, egy e-mail eszmecserére került sor, vagy levelezésre került sor. Jó lenne ezt az e-mail levelezést teljes terjedelmében megkapni. Na most elhangzott ez, hogy Susa úr valakit megbízott azzal, hogy ne adják ki az e-maileket, hát erre bizonyítékot kellene szerezni. 1,9 millió e-mail érkezik a bizottsághoz évente, nem tudom, hogy ezeket hogy archiválják, ez csak egy technikai megjegyzés. Minden esetre, amit kaptam e-mail, az is már érdekes, és ebből is le lehet vonni bizonyos következtetéseket. 2012. április 30-ai e-mail. Itt a NOx kibocsátásokkal kapcsolatban a, a, a, a motor 20 fok alatti, mínusz 20 fok alatti vagy 30 fok fölötti motorindítása során nagyon megnövekszik a NOx kibocsátás. Az Európai Bizottság válasza hard cycle beatingről beszél. Én nem vagyok technik, amerikai szakértő, az egyesek psycho beatingről beszélnek, a másikok hard psycho beating, psycho beatingről beszél. Mi a különbség? Válasz. Azt hiszem... Point. At that time... Öntsök tiszta vizet a pohárba. Nem mindenki számára volt meglepő, hogy a tesztelés, illetve a forgalomban történt tesztelés között ekkora a különbség. Tehát a kiktatás nem volt meglepetés egyáltalán. Amint az ember kilép ebből a menetből, más számadatokat kap. A kérdés csak az, hogy ezek a, a hogy ezek a kibocsátási adatok mennyire szignifikánsak. Mennyire lehet ezt komolyan venni. Ezért akartuk a valós tesztelés körülményeit pontosítani. Amikor az Egyesült Államokban az EPA vezetőjét meginterjúvolták, és megkérdezték, hogy mit gondolt 2011-ben a mi tanulmányunkról, mit gondolt. Azt mondta, hogy ez egyáltalán nem volt meglepő, mert tudta, hogy nem volt megfelelő, megfelelő a tesztelési módszer. Tehát ez volt a kiindulási pont. Mi hamarabb egy sokkal megbízhatóbb tesztelési módszert kellett kidolgoznunk, ez volt az erdélye. Azonnal elkezdtünk az Erdélyevel foglalkozni, és a, a kiiktatás, tehát a cycle beating, mint olyan egyáltalán nem volt meglepő. Oké, okay, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Akkor egy kicsit konkrétabban kérdeznék, hogy az elnökasszony felvetésére is reagáljak. Ha látjuk, hogy nem kaptuk meg az e-mailezést, 2010 és 13 között önök hogyan elhiválták az e-mailjeiket, rajta maradtak a szerveren, elolvashatók, vagy úgy történik, ahogy nálunk, hogy hat hónap elteltével minden e-mailt letörölnek. Van-e konkrét valós technikai akadály annak, hogy visszamenőleg e-maileket meg lehessen találni? Válaszolnék. Nos, én er, ennek a kérdésnek nem vagyok igazán szakértője, de nagyon nehéz az összes e-mailt összegyűjteni, de nyilvánvalóan mert lehet ezt tenni, hogyha erre igény van, szerintem ezzel nincs semmiféle gond. Az összes, az össz, ha az összes e-mailünkre kíváncsiak, miért is ne? Ennek nincsen technikai, ezzel kapcsolatban nincs semmiféle technikai gond, de ezt meg lehet tenni. Van egy archiváló rendszerünk, egy e-mail archiváló rendszerünk, tehát a releváns és fontos e-maileket archiváljuk, és van egy automatikus rendszerünk, amely a fél évnél, idő, fél évnél régebb e-maileket törli. Ez azt jelenti, hogy ha az ember nem archiválja az e-maileket, azok, azokat elveszítjük. Köszönöm szépen, Fandekamp képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony! már egy ideje, Szanti úr, ön tagja ezeknek a köröknek. Azt hiszem, most ön előrefelé menekül. Ez az okos stratégia. A kérdésem az, hogy, hogy milyen szerepet játszott ön, vagy a intézete, amikor is a dízel kontra benzin vitát el kellett dönteni nem mondták véletlenül azt, hogy oda kéne figyelni a különböző szennyező részecskékre, nem a vizet kéne esetleg preferálni. Ezzel kapcsolatban kifejteni, hogy mi volt akkoriban a véleményem? Hallgassuk meg előbb a választ. Jó. Nem a, bizony, nem, nem a mi kutatóközpontunk dönt erről a kérdésről. Amikor mi bekerültünk a képbe, akkor már meg volt a döntés, hogy a dízelre tesszük le a voksot. Úgy gondoltuk, úgy gondolták, hogy a dízel jó lesz Európának, hiszen ez üzemanyag csökkentést, vagy megtakarítást jelent, kevesebbet fogyaszt. Tehát úgy gondoltuk, hogy akkor ez jó lesz Európában, hiszen akkor is, most is az energiahatékonyság nagyon fontos prioritás Európában. Utána viszont rögtön jelentkezett a probléma, megnéztük a környezetvédelmi hatását a dízelnek, láthattuk, hogy a nitrogén oxidok és a különböző részecskék esetében gond van. Éppen ezért a környezetvédelmi kérdésekre kezdtünk el koncentrálni, tehát azt a stratégiai választásra vagy döntésre sosem, ezzel sosem foglalkoztunk, tehát hogy benzin vagy dízel, mit preferáljunk, ezzel nem foglalkoztunk. úgy gondoltuk, hogy addig kell ezt a csapást követni, csapás irányt, amíg nincs egy környezetbarátabb elektromos gépjármű. Részecskék, apró részecskék, és aztán NOx-szal kezdtük el foglalkozni. Valójában ugyanaz a környezetvédelmi hatása a dízelnek, mint a, mint a benzines autóknak, a benzines autó egyébként lett rosszabb is, de környezetvédelmi szempontból a megfelelő technológia, technológiát használva elmondhatom, hogy a környezeti hatás gyakorlatilag egyforma. Ön, önök a dízel hátrányaira vajon felhívták -e a figyelmet? Igen, szerintem mindig is megtettük ezt, eleget tettünk ennek a követelménynek, megjelentettük, nyilvánosságra hoztuk az eredményeinket, illetve a, illetve világszerte együttműködtünk a kutatóközpontokkal, Koreában, Japánban, Kínában, az Egyesült Államokban. Megpróbáltuk megpróbáltuk minden lehetséges szempontból megvizsgálni ezt a problémát. A bizottság hogyan vette figyelembe az önök eredményeit? Nem kevés dologra rádöbbentették a bizottságot, sok rétű tájékoztatást adtak. A bizottság vajon reagált erre, vagy nem volt frusztráló az, hogy a bizottság egyáltalán nem is használja az önök eredményeit? No, I think I, I need to make... Elnézést, de egy, valamit tisztázzunk egész röviden meg kell különböztetni két dolgot. Egyrészt az az egyik feladat, hogy kutassunk, tehát megpróbáljuk kidolgozni, megpróbáljuk segíteni a jövő jogalkotájának. Ez az egyik szereplőnk. A másik munkánk pedig a típus jóváhagyás. Ez azt jelenti, hogy mint egy visszatekintjük a korábbi jogalkotó jogszabályokra, és ellenőrzünk. Hogyha ellátogatnak Iszprába, akkor láthatnánk a, láthatják a világ első részecske szűrőjét, ezt mi dolgoztuk ki, nyilván segített az ipar is. Az európai iparnak az ADIP az adib módszert használják, és ez azért is előny számukra, mert azt, ezt majd átveszi tőlünk a világ. Az innov, ha az innovatív innovatív jogszabályalkotást támogatjuk, mint tudósok, a számunkra nagyon nagy elismerés. De ami a típus jóváhagyást illeti, ebben nekünk nincs részünk. Pont ez hiányzik. Nagy kár, mondja a képviselő. Igen, ez hiányzik Európában. Hogyha Európa úgy dönt, hogyha egy átlátható, kompetens, hozzáértő rendszert, rendszert hoz létre, akkor egy dologra kell figyelni, ne hiányozzon abból a piacfelügyelet. Tehát egy olyan entitásra van szükség, amely megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkezik, hogy ezt megoldja, akkor Európa vezető szerepe, szerepű lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A JRC szerepének 70%-a az, mondta az imént meghallgatott elődje, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jogszabályokat helyesen alkalmazzák. Tehát ez a 70 munkájuknak 70%-a, a 30%-a, a maradék 30%-a pedig az, hogy új technológiákat, jobb technológiákat találjanak. De ez a 70% ez nem egy nem lehet általánosan erről azt gondolni, hogy az európai jogszabályokat úgy általában kell tiszteletben tartani? Tehát valójában általánosságban ez az önök kutató központjának a feladata? Hogy az európai jogszabályok betartását ellenőrizzék? Nem, elnézést kell kérnem, de nem. Hogy a jogszabályokat támogassuk, jogszabályalkotást támogassuk, az azt jelenti, hogy tudományos bizonyítékokat kell a döntéshozók elé letenni az asztalra, vagy európai, vagy regionális, vagy tagállami szinten. És utána ezt nyomon kell követni, amikor elhull ez az információ. De egyáltalán nem a mi mandátumok az, hogy érvényt szerezzünk a jogszabályoknak. Hogyha azt kértük volna, hogy a gyártóktól adatokat adjanak nekünk, vagy akár a, a típusjóvágyáson nem is kaptuk volna meg. Ez itt a probléma. A piac felügyeletben nem volt, a piac felügyeletnek nem voltunk részesi, részesei. A különböző tagállamok döntöttek erről, volt olyan tagállam is, ahol nem is volt piaci felügyelet. Tehát mi erről nem tudtunk. Tehát nem tudták. De azt tudták, hogy gond van. Ugye? Tehát nem tudták, de azért azt tudták, hogy itt egy komoly gond van, mert valamiért mégiscsak kidolgozták az erdélyet, 2015. októberében a Volkswagen botrány után egyértelmű, hogy azt kérték a kutatóközpontjuktól, hogy, hogy az összes tagállam tekintetében mandátumot kaptak arról, hogy ezt a problémát megoldják. Tehát 2015. októberében kaptak egy plusz mandátumot, hogy egy nyomozást folytassanak a tagállamokban, kérdezősködjenek, hogy ennek a problémának milyen jelei voltak. Be tudna számolni arról, hogy, hogy teljesítették ezt a feladatukat? Ha jól értem, a legutóbbi tesztekre kérdez rá. Ugye? Arra kérdezek rá, van egy doku... Nem kaptunk meg egy dokumentumot, de elolvashattuk. 2015. októberében történt egy ülés, aminek a jegyzőkönyvét megkaptuk mi is, mondom, elolvashattuk mi is. Azt kérték akkor a kutatóközponttól, hogy ahol probléma volt a tagállamokban, az összes típus jóváhagyási problémát tárják fel. Ezzel kapcsolatban tud-e újdonsággal szolgálni? Yes. Yes. Yes, we, we were involved. Igen. Amint kitört a botrány, és Európa elkezdett rá reagálni a DG Grow-val és egyéb típus jóváhagyási tagállami hatóságokkal koordináltunk, a tagállami programok kialakításában, tehát a tesztelés iránymutatásainak kidolgozásában mi is segítettünk. A különböző tagállamokban másra történt ugyanis a tesztelés, de iránymutatást mi gyújtottunk, nagyjából a különböző tagállamok ezt követték is. Ezt azonnal megtettük. Ezen túlmenően a DigiGrow-tól idén májusban azt a mandátumot is kaptunk, hogy az első piac felügyeleti feladatunkat hajtsuk végre. Ezért mondtam azt, hogy négy gépjárművel foglalkozunk, és a Digi Grónak egy köztes jelentést eljutottunk, és ha jól tudom, ezt önök is megkapták néhány nappal ezelőtt úgyhogy elvileg ez a jelentés elérhető az önök számára. Nem, nekem nincs erről tudomásom, de hogyha azt mondja, hogy ezt megkaptuk, akkor biztosan így van. Igen, tegnap találkoztunk a bizottsági kollégákkal, és ott minket arról tájékoztattak, hogy amit a digigrow mi eljuttattunk, annak az eredményeit eljutották, ez az Euro 6 tesztelési eredménye, az első eredmények négy gépjárműből, valószínűleg megkapjuk ezt. Ugye még ma? Valószínűleg este, este 7 óra körül. Oké. Okay. Thank you. Uh, Mr. Gerbrandi. Gerbrandi úr. Mert megint? Én vagyok. A listámon ön szerepel. A kolléganőmnek adom át a szót, ha megengedi. ti úr, köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Azt mondta, idézem, a lehető legjobb teszt technológiát dolgoztuk ki, hát ennek nagyon örülünk, és a felügyelet fontos, de még hiányzó tevékenység. De világszerte elsők szeretnénk lenni ebben. Mikor gondolkodott el először az erős európai piac felügyeleten, hogy ez esetleg szükséges lenne? Mikor javasolták ezt először a bizottságnak? Amikor az új típus eh, jóváhagyási eh, rendszert elkezdtük tárgyalni. Tehát 2009-ben, 10-ben Ez volt az első kérdésem, köszönöm a választ. Azt is mondta, hogy a lehető legjobb tesztelési technológiával rendelkezünk. Ön szerint a technológiai költségvetés lehetővé teszi azt, hogy a jövőben is a lehető legjobb, vagy a világon legjobb tesztelési technológiákat alkalmazzuk? Az e-testing állítólag kivezetődik hamarosan. Ön szerint a jelenlegi technológiákkal ki lehet szűrni a Defeat device-ok illegális használatát? Köszönöm. Jó a kérdés, megismétlem, az ID a legjobb rendszer, amit eddig valaha alkalmaztunk, és ez világszerte a legjobbak közé tartozik. De minden a végrehajtáson múlik. Tehát ha nem megfelelő kompetens hatóság alkalmazza az egyébként jó technológiát, akkor abból nem jön ki jó eredmény. Tehát a garanciát csak az biztosítja, hogyha maga az intézmény is profi és tökéletesen működő, nem csak a technológia és a gyanús esetekben pedig különösen független és szakszerű. Tehát az eszköz, a legjobb technológiailag legjobb eszköz megvan, de ezt most okosan kell használni, olyan emberekre van szükség, akik megbízhatóak, akik tudják azt használni, és hajlandó képesek azt folyamatosan updatelni. A, az ádi keretben ott van a típus ellenőrzés, mint fejezet, de minden a végrehajtáson múlik. Megfelelő szakemberekre és szakhatóságokra van szükség, és metodológiára, technológia mellett. Azt mondta, hogy ön nem tudja, hogy az illetékes tagállami hatóságok a munkájukat jól végzik-e, vagy sem. Ez miért nem lehetséges. És nem javasolhatná ön a bizottságnak, hogy jobban ellenőrizzük a nemzeti hatóságokat? Épp most mondta, hogy a végrehajtáson múlik minden. Én tudományos tanácsadójaként a bizottságnak én nem elégednék meg ebben, hogy a nemzeti hatóságokat nem ellenőrizzük, hanem rájuk bízzuk a végrehajtást, noha az a legfontosabb. Sok vitánk volt erről, egymással belsőre, külső. Erről nincs e-mailjük? Egy e-mail sem kaptunk erről. Megkapják ma 7 órakor. Voltak szakmai viták arról, hogy hogyan lehetne leggyorsabban megteremteni a a módszert. A helyzet az, hogyha eleve tudjuk, hogy jogilag nem létezik, amivel foglalkozunk, és mégis így kéne egy tökéletes mandátumot és megoldást találni, és mindezt gyorsan és hatékonyan, hát de azt mondta, hogy lelassult a folyamat és aztán újra megnyitották a dossziét. Felelősít valaki azért, hogy ilyen lassan tart ez a nagyon gyorsan szükséges lépés? Hát most toljuk rá a felelősséget a 28 tagállamra? Az európai rendszer ilyen. El kell fogadnunk ezt a helyzetet, tehát a tagállamokkal van a baj? A rendszer olyan, hogy bonyolult, lassú, és konszenzust kell építeni, tehát nem úgy vagyunk, mint az USA-ban, hogy egy hatóság döntés úgy van minden, hanem át kell rágni magunkat a tagállamokon, sőt, sok esetben ugye egyhangú döntésre van szükség, de mindenképpen többségire. Szeretne egy IPA-hez hasonló rendszert? Az amerikai ügynökséghez hasonlót? Hát az európai helyzet realitását tekintve ez inkább álom. Minden tagállama van nemzeti jóváhagyóhatóság, típus jóváhagyóhatóság. Hogy ezeket egyszerre csak hirtelen egy egységes hatóságba egyesítjük, ennek nem látok esélyét. Ennél logikusabb, hogy ahogy a bizottság is javasolja, vonjuk be őket, tegyük közössé a felelősséget, valósítsuk meg az adatcserét, ne kelljen mindig konszenzus, és legyen ember arra, aki lemegy a lentebbi szintre és körbenéz. Az apró részleteken sok minden múlik, de ezt európai szintről nem lehet jelenleg kontrollálni. De Szenti úr, ön három feladatról beszélt, de aztán a harmadikról nem beszélt, arról, hogy az, az EU-nak, a bizottságnak felelőssége, Patosniknak, Foltembernek, a, a DG Environmentnek, a jog, jogi szolgálatnak, az volt a véleménye, hogy bőven lehetett volna már szerződés szegési eljárást indítani, de akkor miért nem történt ez meg? Ki vezette az ön tímjét 2010-ben? Ki volt a DG Enterprise-nál az ön partnere? Ki írta a jelentést? Erre könnyű válaszolni. Én voltam a vezető. A Head of Unit talán Kaza kolléga. A jelentés szerzői Gelporel, Martin Weiss, Perporel és sokan mások. Ez könnyű megtudni, és, és önök e-maileztek egymással? Türmes úr. Én személy szerint nem, mert az igazgató ö, személyesen nem vált e-maileket ilyen ügyekben, de hogyan kommunikáltak, hogyan írták az e-mailt, milyen információkat cseréltek, hogyan. Gondolom, hogy volt e-mail váltás. A DG Enterprise és a DG Klima, DG Environment között nyilván volt e-mail váltás, és akkor ön nem meglepett, hogy hozzánk ezekből egy se jut el? Beszéljünk az USA-ról. Ön szerint mi a legfontosabb, hogy a, a, állítólag a tesztelés, eljárás és a jogi háttér az USA-ban nem tér el annyira az európaitól. hanem akkor mi a helyzet? Egyes lobbisták szeretik azt mondani, hogy nagy a különbség, de ön maga mondta ki, hogy nem akkora a különbség. Akkor most mekkora a különbség? A normák és az ambíciók tekintetében nagy, nagyjából ugyanolyan a két rendszer. A DeFi device -ok tekintetében is hasonló a szabályozás. De akkor ezt a botrányt, azt, hogy 300 ezer USA-nak eladott motor után az USA-nak kellett ezt észrevenni, Európában meg több millió dízelmotor van, és mi nem veszük észre hibát. Ez miért van így? A piacfelügyeletben van a különbség. Mert azért nem fedezték fel a hibákat, mert ez a szoftver, amit beépítettek a gépekbe, autókba, az szerintem egy másik különbség is van. Az USA-ban van egy környezetvédelmi hatóság, Európában pedig egy iparvédelmi hatóság van. Nem, a piac felügyeletben van a különbség. Én szakemberként ö, úgy gondolnám, hogy a piacfelügyelet az emberi hibától véd. De akkor a DG Environment és Enterprise miért nem tett semmit? ön kapcsolatban volt 2005-től kezdve a DG Environmental ezekben a témákban, és egyszer csak 2007-ben a DG Environment kompetenciája megszűnik, és csak a DG Enterprise-nak marad kompetenciája. Miért? Hát ne engem kérdezzen, hogy egy portfóliót eh, miért, vagy egy dossziét tesznek át egy digital a másikba. És akkor meglepő dünk, hogyha az evitől kivonjuk a, a felelősséget, akkor az ipari lobby hat a témára? Amennyiben a tesztek végrehajthatóak, és a gyakorlat működik, folytatódik, szerintem nagy baj nincs. A bizottságnál a legtöbb témával nem csak egy DG foglalkozik. Még egy kérdés a pemsz kapcsolatban. A hordozható kibocsátásmérő rendszereket feltalálták, és két évig az EU hozzá se nyúlt ehhez. Minden szakember tudott róla. Önök itt időt akartak nyerni? és a DG Enterprise, amely ezeket az egyeztetéseket levezette, miért nem ragaszkodott, hogy vezessék be az új technológiát? Visszatekintve könnyű kritizálni, de higgyel nekem, hogy egy teljesen új technológiát fejlesztettünk, és konszenzust akartunk építeni a szakemberek között, és ez még nem volt meg akkor. A JRC maga is nagyon sok tesztet végzett, és vizsgálta minden metodika előnyeit, hátrányait. Utolsó, utolsó, utolsó, utolsó utáni kérdés. Ki volt a DJ Enterprise-nál a GSC partnere? És ön mondta, hogy itt bizonyára önök e-mailt váltottak, szeretnénk ezeket az e-maileket látni részemről Martin Weiss és Pierre Bonnel voltak ennek a témának a felülősei. A, a DG Enterprise-nak pedig Stanninger kolléga. Végül pedig az utolsó kérdés Évi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szenti úr, Edi eh, Szenti úr, Már többször is felvetettem eh, azt a kérdést, amiről most beszélni szeretnék, eh, de még egyszer megnézzük. Amikor a 75 ös rendeletet elfogadták, már akkor is világosá eh, vált az, hogy az NEDC eh, tesztek nem azt az eredményt fogják hozni, mint ami a forgalomban felmerül. Ezekben az években eh, különböző megoldási javaslatos születtek, és az hangzott el, hogy az RDE eljárás nagyon nehéz lesz olyan szintre hozni, hogy megbízható eredményekre kerüljön sor. Miért nem öm, döntöttek ezek, ezek alatt az évek alatt ö, úgy, hogy egy másik módszert használnak, a közös Artemis vezetési ciklust, amelyet egyébként az autógyártók maguk is használnak hogy a saját autóikat teszteljék, és megbízható eredményekre jussanak. Az hangzott el, hogy ez nem lehet újra elvégezni ezeket a teszteket, vagy nem lehet ezeket az értékeket újra produkálni. Miért nem ezt használták? Próbáljuk meg nem összekeverni a dolgokat. A PEM az kizár, az kiegészíti a vezetési ciklust. Mind a kettőre szükség van. Az vezetésen kívüli, vagyis off-cycle kibocsátásokhoz szükség van a PEMekre. Hogyha megnézzük az Artemis-t, nem nyerünk időt, ez nagyon is dinamikus ciklus volt, és végig kellett mennünk egy screening folyamaton, ezt meg kellett vizsgálni, ez legalább két évig tartott volna. Tehát pontosan ennyi időre volt szükség ahhoz, hogy a, az új worldwide ezt a ciklust kidolgozzuk. Franciaországból, Olaszországból és Görögországból származó adatokkal kezdte el a munkát az Artemis míg mi pedig világszintű, tehát globális adatokkal dolgoztunk. a vezethető dinamikus tesztről volt itt szó, de ne az, ha az Artemis választottuk volna, nem nyertük volna semmit, egy kis időt se. Ezt teljesen más célokra dolgozták ki. Ezt nem a típusú vágyási tesztekre dolgozták ki. Az én véleményem szerint az, hogy az az ENSZ keretén belül kidolgoztuk az új dinamikus tesztet, ez volt a megfelelő döntés, mert ez valódi globális szintű adatokra alapozott, és az AT, ez pedig egy megint csak jó lépés volt a megfelelő irányba, úgyhogy azt gondolom, hogy jó irányba indultunk el. Hogy most egy évvel többe vagy kevesebbe telt volna ez Hát erre már válaszoltam. Ez a rendszer áll rendelkezésre, és technikai szinten is konszenzusra kell jutni. Köszönöm a választ, de pontosítani szeretnék valamit, bár vannak szakmai nehézségek azzal kapcsolatban, hogy a teszteket végrehajtsák, de az a két év, amiről beszélt, Hát ezek csak arra utalnak, hogy sok időt nem nagyon nyertünk, és nem csak évekről beszélünk, hanem emberi életekről, hiszen a levegőszennyezés nagyon sok korai halálesetet is jelent. Évente 70 ezeren halnak meg emiatt. Szerintem érdemes lett volna ezen évek alatt megnézni, hogy milyen más alternatívák vannak, párhuzamosan ezt meg lehetett volna tenni. Olaszul válaszolok. A probléma nem a ciklus volt, egy dinamikusabb ciklust kellett volna találni. A probléma az, hogy milyen ki, a cikluson kívül milyen kibocsátások voltak. Éppen ezért gondoltunk az erdélyre. A dinamikus tesztciklus mindenképpen javul, de a cikluson kívüli kibocsátások problémáját nem tudtuk volna megkerülni, ezért gondoltuk azt, hogy az RDR-re kell koncentrálni, illetve az ENSZ-ben egy új, egy új tesztmódszer dolgozunk ki. Még egy dolog, ugye Olaszországban is nyomozást folytattak, és az eredmény azok az adatok, azok az eltérések ugyanazok, amik a probléma gyökerét jelentik. Tehát pontosan innen eredeztethető a innen eredezhető a levegőszennyezés. Ez azt jelenti, hogy ezt a ciklus lehetett volna javítani. Nem lett, semmilyen különbséget nem jelentett volna ez. Most két különböző megoldás van. Az Artemis lett volna Európának, és aztán egyébként meg a globális dinamikus teszt. Sokkal jobb szerintem eh, eh, a, a, a dinamikus globális teszt mindenki számára, és ez sokkal jobb. Véleményem szerint a, a dinamika szempontjából a dolog lezárult. Köszönöm szépen, ezzel le is zárhatjuk a két mai meghallgatást is. Viszonti úr, köszönöm szépen, és a eh, GRC-nek is köszönöm, hogy itt voltak, eh, megválaszolták a kérdéseket, és ahogy mondtam, további élesbeli kérdések is lesznek. December 7-éig lehet ezt benyújtani, hogyha az e-mailek később jönnek, akkor biztosítjuk, hogy ez az határidő is rugalmas legyen. Úgyhogy kérem, hogy segítsenek minél gyorsabban megszerezni az e-maileket. Kedves kollégák, a következő ülés hétfőn lesz, december 5-én köszönöm, és kellemes hazautat kívánok mindenkinek, és kellemes hétvégét.